vegy át az elnökrést. Buongiorno, tutti i nostri lavori proseguono con l'audizione pubblica. Jó napot kívánok! Közmeghallgatást tartunk most a gáz és a szén szerepéről. Barátok-e vagy ellenségek? Kérem azokat, hogy akik előadók jöjjenek elő az elnökséghez, és hadd adjunk a képviselőknek néhány percet, hogy elhagyhassák a termet, és aztán megkezdjük a munkát. Köszönöm szépen tehát, hogy eljöttek a meghallgatásunkra, és köszönöm azoknak is, akik részt vesznek és előadást hoztak. Nagyon fontos meghallgatás lesz ez a mai fontos témában. Hadd áruljam el a részleteit annak, hogy hogyan tartjuk ezt a meghallgatást. Két részre osztottuk a mai munkát. Az első szekcióban a forrásokról beszélünk, erőforrásokról, és azok potenciájáról, az európai gáz és széntermelésről. A második részben pedig a gazdasági szempontokat vizsgáljuk, kibocsátással kapcsolatos szempontokat, az e-, e-, Európai Unió e-, energiapolitikájával összevetve. A meghallgatásunk 12.30-kor ér véget. Kérem, hogy mindenki tartsa az időrendet, amely, amelyet a napirenden is láthatnak. Először is megadnám a szót Klaus Dieter úrnak, aki az Európai Bizottság igazgatója. Kérem, hogy tartsa magát a 10 perces időkerethez. Thank you very much, Madam Chair. Elnök asszony. Gáz és szén, barátok vagy ellenségek, és én erre úgy válaszolnék, hogy egyik sem. A foszilis üzemanyagok, mint a gáz, szén vagy olaj velünk fognak maradni az energia mixben jó sokáig. Az azonban, hogy ezek az üzemanyagok, energiahordozók milyen szerepet fognak játszani a jövő piacában, az azon múlik, hogy ezek az energiahordozók hogyan felelnek meg a különböző kihívásoknak, és hogy hogyan fogják kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket a belső energiapiac felkínál számukra. Kicsit keretbe foglalandó a vitát, ismertetném a jelenlegi helyzetet a szén és gáz piacon. Az elmúlt két évben a szén szerepe a gázhoz képest egy sor európai piacon növekedett. Ennek a legfontosabb oka az ár, ugyanis a szén ára csökkent, miközben a gáz ára elég magas. Az alacsony árak elsősorban a jelentős importnak köszönhetőek, elsősorban az Egyesült Államokból. Az Egyesült Államok komoly beruházásokat fektet a palagázba, és rendkívül felfutott az amerikai szénexport és exportpiacai között az egyik legfontosabb a Európa, emellett hozunk még be szenet Kolumbiából és Oroszországból is. Az alacsony szénárak hozzájárultak tehát ahhoz, hogy a szén megelőzte a gázt, és nyilvánvalóan az alacsony árakhoz a gazdasági válság is hozzájárult. Hogyha a gázágazatot nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott az árak a szénhez képest magasak. Ez különösen az olajhoz indexált hosszú távú szerződések miatt van így, erről már beszéltek az előző vitában is. Itt látható egy olyan trend, hogy ezeket a szerződéseket megpróbálják újra tárgyalni, és elkülöníteni az olajindexálástól, elválasztani, leválasztani. Ugyanakkor mégis 50%-a ezeknek a hosszú távú szerződéseknek továbbra is az olajhoz kötött árakkal van kalkulálva. A folyékony földgáz import az EU-ba szintén csökkent, leginkább Ázsia felé rendeződnek át a viszonyok, mert ott még magasabbak az árak. Emellett az ETS rendszeren belüli alacsony árak szintén csökkentették, alásták a gázüzemű erőművek árait, versenyképességet. A jelenlegi körülmények között a, az üzemek, a cégek, az energiatermelő cégek a szén tüzelésű berendezéseket preferálják, nem pedig a gáz üzemű erőműveket. Ez a jelenlegi helyzet. Az, hogy ez így marad-e a jövőben is, az majd kiderül, mert, mint mondtam, mindez azon is múlik, hogy a szén és a földgáz mennyiben tudják kezelni azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézniük, és hogy hogyan alakul a megújuló energia aránya, illetve sorsa. Azonosítanék néhány kihívást, amelyel a szén erőműveknek, illetve a gázerőműveknek szembe kell nézniük. Nyilván az ágazat képviselői majd részletekben menően taglalják ezeket a kérdéseket, én csak azonosítani akarom a fő problémákat. A szén előtt álló legnagyobb kihívás az LCP-s emissziókibocsátási korlátozásokban rejlik. Ahhoz, hogy az irányelv által megszabott standardokat a szénerőművek be tudják tartani, komoly beruházásokra van szükség, modernizációs beruházásokra, sőt, egyes széntüzelésű erőműveket be is kell zárni. Látni fogjuk majd a jövőben, hogy a jelenlegi trend az folytatódik-e, mert ebben az esetben nyilván az erőművek felújítása, illetve akár új széntüzelésű erőművek építése is várható. Hogyha ez a trend folytatódik, és modernizálnak erőműveket, illetve új szénerőműveket építenek, akkor az a kérdés merül majd fel, hogy a széndiokszid mentesítés céljai mennyiben valósulhatnak meg. Itt az Európai Bizottság által favorizált megoldás az a szén lekötés és széndiokszid tárolás, CCS projektek. Sajnálatos módon a CCS projektek eddig eléggé, eléggé rosszul sikerültek, nem túlságosan ígéretesek. A kérdés tehát az, hogy képesek leszünk-e ezt a technológiát oly módon fejleszteni, kifejleszteni, hogy kereskedelmi szempontból érdekes legyen, és ilyen módon kezelje, kapcsolódjon a szén tüzelésű erőművek okozta problémákkal. A másik dolog, ami nagy kívás a széntüzelésű erőművek szempontjából, az az ETS rendszer maga. Jelenleg a nagyon alacsonyak az emissziós díjak, és itt van egy komparatív előnye a szénnek a gázzal szemben. De mi lesz a jövője az ETS-nek? Ebben a házban a múlt héten a bizottság azt mondta, hogy az aukciós menetrendet megváltoztatja, backloading lesz, E, és ebben a házban ezt leszavazták, tehát volt egy, volt egy bizottsági javaslat, e, kis többséggel leszavazták. Ez nem azt jelenti, hogy az ETS jövője véget ért, hanem annyit jelent csak, hogy újra fel kell vetni ezt a kérdést, és talán ez a vita mostantól sokkal inkább az új ETS rendszer szerkezetéről fog szólni. Most pedig akkor a gázról beszélnék, földgázról beszélnék. Infrastruktúrális beruházásokra és kapcsolódási pontokra, interconnectionekre van szükség. A jogi környezet megfelelőnek tűnik. Két hajtóerőt azonosítanék. Az első a transeurópai energia hálózatokkal kapcsolatos irányelvek, illetve e, útmutatás, a másik pedig a Connecting Europe Facility, a CEF, tehát a jogi keret rendelkezésre áll. Mind a kettőt viszonylag gyorsan kellene megvalósítani, tehát az említett két e, irányelvet. A bizottság e, különösen a CEF-fel kapcsolatban eh, végez eh, nagyon hasznos munkát, eh, különböző projektek indultak el, van egy sor nagyon érdekes infrastruktúra projekt, akár az elektromos energia, akár pedig a gáz, földgáz területen, és azt reméljük, hogy ez az eszköz, a CEF komoly eredményeket fog majd hozni. Ami a földgáz ágazatot illeti, van még két kihívás. Az egyik ezek közül az, hogy új fogyasztókra van szüksége a földgáz ágazatnak. Nem lehet tovább a szokásos üzletmenet szerint eljárni, új, új fogyasztókra van szükség, vagy legyen ez az elektromos üzemű szektor, vagy a power to gas. Ami a fenntartható energiák szempontjából fontos, mert az ott megtermelt energiának, energiát nem lehet tárolni gyakorlatilag. Hogyha ez gáz adná, akkor ezt az energiát lehetne tárolni oly módon, illetve mert különben elveszne. A szektor így is, ez az ágazat így is felkészülhetne a jövőre. Ugyanakkor nem lesz elég a szokásos üzletmenet szerint működtetni a földgáz ágazatot. Tehát összefoglalásképpen nem arról van szó, hogy barát vagy ellenség, hanem arról van szó, hogy mind a két ágazatnak van létjogosultsága, van szerepe. Még jó sokáig, sokak ízlése szerint talán túl sokáig az energia mixben, nyilván a bizottság nem így gondolja, az kihívások ott vannak, hogyha az ágazatok nem tudnak felelni, megfelelni ezeknek a kihívásoknak, akkor nyilván a háttérbe szorulnak, visszaszorulnak a belső energiapiacon. Köszönöm. Molto per questa introduzione. Köszönöm, most pedig eh, nagyon eh, érdekes eh, bevezető előadást hallottunk. Pita Valója asszonynak adom meg a szót a lengyel nemzeti állami gáz eh, termelő cégről van szó. 10 percet tudnék adni önnek, mert utána szeretnék minél több embert meghallgatni. Thank you, Madam Chairman. Uh, my name is Martin Levenstein. Köszönöm szépen, Martin Levenstein vagyok, egy lengyel gáz céget képviselek, és ennek az európai jövő, eh, jövőjét szeretnénk megvizsgálni. Petrus Lóriszka asszony nem tudott eljönni, őt helyettestem én ma. Anyanyelvemre lengyelre váltok a világosság kedvéért, és hogy rövidebb lehessek, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy lehetővé teszik, hogy ezt más nyelven is végighallgathassák. Köszönöm, kérem a következő piát. Hölgyeim és uraim, a gáz nagyon egyetemes nyersanyag, amelyet felhasznált a vegyipar, a háztartás, hőtermelésre alkalmas, így a hőerőművek és a szállítóipar is használja. Amikor feltezzük a kérdés, hogy hol találkozik a gáz és a szén, a válasz az lesz, hogy az energiaágazatban. Az energiapiacon és annak témakörében kéne megválaszolnunk a kérdést, hogy vajon a gáz és a szén barátok-e vagy ellenségek-e. Szerintem egyik sem, hanem e, versengő energiaforrások. Egyik részről válságon megyünk át, másfelől pedig fokoznunk kell az energiahatékonyságot, ami azt jelenti, hogy csökkentjük az energiaigényt. E, e emellett e, bevonjuk a megújuló energiaforrásokat az energiamixbe. Hadd mondjak néhány számot, néhány becslést, amelyet szakértők készítettek a versenyről. A gáz jobb helyzetben van, mint a szén, hiszen versenyképesebb, mint a többe, többi foszilis üzemanyag, azért, mert jó infrastruktúra, kapcsolódási pontok, csekkfolyós gázterminálok alakultak ki Európában nagyon sok helyen. És végül az északi tengerben, fekete tengerben és a földközi tenger keleti medencéjében újabb gázkészleteket fedeztünk fel. A piac liberalizációja végül pedig, valamint az EU e, klímapolitikája, amely szigorúbb környezetvédelmi szabályokat e, ír elő, valamint az ETS rendszer. A környezetvédelme kapcsolatban azt gondolnánk, hogy a gáznak megvannak az előnyei, és jobb helyzetben van, mint a többi fosszilis üzemanyag. Beszélhetünk három kategóriáról, az előnyök tekintetében, amikor más foszilis üzemanyagokkal hasonlítjuk e, össze. Az, ez, az egyik a rugalmasság, a másik a környezetvédelem, és a harmadik a beruházások kérdése. Nézzük az első kategóriát, a környezetvédelmi kérdéseket. A széndiokszid kibocsátás alacsonyabb a gáz esetében, mint egyéb ásványüzemanyagok kitermelésekor, de nem csak ez az egyetlen szempont. Ez egyéb szennyező anyagok, mint a kéndioxid, nitrogéndioxid is alacsonyabban vannak jelen. A vízfelhasználás, vízigény is kisebb, és, a energi- és az üzemanyag is hatékonyabb, különösen a kapcsolt energiatermelésben. Nézzük a rugalmasságot. A gáz öm, támogató forrásként is fel lehet használni a megújuló források mellett, kialakíthatunk egy alacsony széndiokszid felhasználású gazdags, gazdaságot. A gázt tárolni lehet, amely lehetővé teszi, hogy reagáljunk a keresletben mutatkozó változásokra. A gázalapú energia igényeket eh, percek alatt ki lehet igazítani. Ez különösen fontos egy olyan helyzetben, amikor a megújuló energiaforrások eh, részesedését növeljük az energiamixben, a megújuló energiaforrások természetüknél fogva akadozóak és mindenféle környezeti tényezőktől függnek, ezért rugalmasságot akarunk teremteni, és ehhez a gáz nagyon jó támogató ellátás. A gázvezetékeknek köszönhetően a gáz el, nagyon sok helyen eljut a felhasználókhoz, és a gáz kis vagy nagy mértékben is felhasználható körülményektől, igényektől függően most eh, eltérnék egy kicsit a tárgytól, és hadd mondjam el, hogy az energiatárolás nagyon fontos technológia, amelyet nem régiben fejlesztettek ki. A power to gas, azaz a gáz felhatalmazását említették mostanában. Olyan helyzetről van itt szó, amikor eh, a megújuló energiaforrásokból több, többlet eh, alakul ki, például szintetikus földgáz vagy hidrogén felhalmozása révén beruházások, eszközök és beruházással kapcsolatos előnyökről szólva. Kevesebb kiadásra, beruházásra van szükség, és a gázerőművek és hálózatok építése sokkal gyorsabb, mint például az egyéb ásványüzemanyag esetében. A gázerőműveket sokkal gyorsabban lehet felépni de ezek ellenére mégsem használják ki a gázban rejlő lehetőségeket. Van egy alapvető probléma, és ez az ár, amely továbbra is akadályt jelent a gáz ágazat fejlődésének útjában. Ez ma is megjelenik, hiszen a gáznak két versenytársa van a megújuló források, amelyeket támogatások védnek egyfelől, és a szél a másik oldalról, amely az alacsony széndiokszidárak előnyét használja ki, emiatt a gáz lekerül a piacról. A kőszén és a barna szén iránti igény fokozatosan nő, a gáz iránti kereslet pedig csökken, a szén iránti keresletet 8%-kal növe, növekszik, a gáz iránti kereslet Németországban pedig 17%-kal esett vissza. Az Egyesült Államokban fordítva, fordított a helyzet, hála a nem konvencionális gáztárolóknak, a palagáz készleteknek. Most először a gázból előállított és szénből előállított energia mennyisége kiegyenlítődött, egyformán magas volt az Egyesült Államokban. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni, de a változások fényében az Egyesült Államokban vissza kell térnünk a, az energiaintenzív iparágakra, olyan iparágakra, amelyeket áthelyeztek, és most visszatérnek az Egyesült Államokba a palagáz felvirágzása miatt. Európának is hatalmas palagáz készletei vannak, amelyet még nem um, bontott ki. Ezek a helyszínek eléggé szétszórtan eh, vannak jelen, és a tagállamok szakpolitikája is eltér egymástól. Nem mindenki szeretne eh, feltárást végezni a gázkészletekben. Nagyon, vannak, akik el is távolodtak ettől, ami nagy kár, hiszen még akkor is, hogyha konzervatívan számolnánk, arra jöhetnénk rá, hogy a palagáz 20 évnyi energiafüggetlenséget teremthetne számunkra akkor, hogyha minden um, készletet feltárnánk. Lengyelország szeretnek palagász feltárást végezni, és reméljük, hogy az első ilyen gyors spot, amelyben, amelyben nagy mértékben lehet palagász kitermelni, pont közép-észak Lengyelországban lesz majd az úgynevezett Balti medencében. 2013-15 kút eh, fúrását szeretnénk elvégezni ebben a régióban. A palagáz a cseppfolyós gázzal együtt eh, eh, fokozhatja az EU piac gázellátását, amely alássa azt a katasztrofális indexálási rendszert, amely most érvényben van. Éveken keresztül a gáz az olaj kistestvére volt, és diszkriminálták is az áram ágazatban. Nagyon sok tény befolyásolja az elektromos áram árát, az olaj árát pedig politikai és geopolitikai szempontok határozzák meg, ezért szerencsétlen az, hogy a gáz és az olaj árát pedig indexálják. A pala gáz forradalmának köszönhetően remélhetjük azt, hogy a palagáz eh, megteremti ezt a hidet, eh, és eh, megteremti a nulla kibocsátású gazdagság, gazdaságot. Ehhez nagyon sok mindenre van szükség szabályozási és oktatási, tájékoztatási szinten egyaránt. Egy dolgot tisztázni kell azonban, nem szabad figyelmen kívül hagyni a versenytársakat, nem csukhatjuk be a szemünket a felett, hogy más partnerek mit tesznek, különösen akkor, amikor az eladósodást vesszük figyelembe e, az európai országokban. Figyelemmel kell követni, hogy mi történik az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is, Argentinában, Mexikóban, vagy e, akár Afrika déli részén és éppen Kínában. Azt kérték tőlem a szervezők, hogy rövidítsem le az előadásomat, mert nincs elég idő. Mondanék néhány elgondolkodtartó dolgot. Már régen figyelemmel kísérem az iparág meg, megbeszéléseit. Nagyon sok előadás hallatszik el mostanában a gázról, mint a jövőbeni energiaforrásról. Lehet, hogy most kezdődött el a jövő. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást. Bár visszavágtuk az időt, most megadnám a szót Mari Kérineknek. 10 percben parancsoljon. Thank you very much. Uh, it's an... Köszönöm szépen, nagy tiszteletet és számomra az, hogy itt lehetek. Szeretnék egy áttekintést adni a szén bányászati iparágról. Úgy vélem, hogy néhány gyakorlatias nézetet tudok szolgálni önöknek. 17 ezer embert foglalkoztunk négy Országban 10 millió tonna szént termelünk ki évente. A következő diát kérném. Nézzük meg azt, hogy mit jelent a szén globális kontextusban. A szén mindenhol jelenlévő, nagy mennyiségben jelenlévő erőforrás. 50%-a az erőforrás készletnek szénben van, és a szént viszonylag, viszonylag egyenlő elosztásban tapasztalható a világon, még ez azt jelenti, hogy nem csak olyan országban található az, ez meg, ahol esetleg problémás országok vannak, tehát egy kicsit más a helyzet, mint az olaj esetében. Ez a legnagyobb erőforrás, amit ismerünk. Hogyha ráközeltünk arra, hogy mi a helyzet a szénnel Európában, egy negyede az európai energiának szénből származik Európában jelenleg, tehát nagyon is jelentős a szén. Valószínűleg idővel ez alakulni fog, és úgy vélem, hogy Európa és a világ többi része is át fog állni a megülő energiaforrásokra, viszont ez időbe fog telleni. És amellett lennék ma, hogy a szélnek nem kell ellenségnek lennie a többi energiaforrással szemben, sőt, pont ellenkezőleg ez lehetővé teszi a mix létrejöttét, és költséghatékonyan és szociálisan megfelelően tudunk átállni az új energiaforrásokra a szén segítségével. A szén az európai energiafelhasználás 25%-át teszi ki, és ha megnézzük a nem európai foszilis erőforrásokat, akkor azt látjuk, hogy 80%-a az európai tartalékoknak szénben van. Ezen kívül még nagy mértékben be is hozzuk a szént. Európaiként gondolkodnunk kell azon, hogy miért importálunk ilyen mennyiségben szént, és miért hagyjuk azt, hogy más országok hoznak létre munkahelyeket. A hatos díja következik. Teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy Európa át fog állni egy nagy mértékben, sőt, talán teljes mértékben megújuló mixre, viszont ez évtizedekbe fog kerülni még, és egyértelmű, hogy nem akarom itt kerülgetni a forrókását. Tényleg a szén körül van egyfajta környezetvédelmi vita, és a szélipar is sokkal többet kell, hogy tegyen, hiszen sokkal többet is tettünk már. Én tudom, hogy milyen volt hazám észak-nyugati része. Hát összesen lehet hasonlítani a jelenlegi helyzetet, de ez még nem elegendő. A széniparnak is rendet kell tennie a szén, ahogy mondtam, nagy mértékben jelenlévő költséghatékony energiaforrás, hogyha ezt megfelelően használjuk, és a szabályozók és a jogszabályalkotók, a kormányoknak nyomást kell gyakorolniuk a megfelelő iparágakra, de szerintem ezt racionális módon kell megtenniük. A következő dia következik. A tény az az, hogy a szén tulajdonképpen a nagyon jelentős elemét képezi az átállásnak. Ha megnézzük a német energiamixet jelenleg, most több mint 5000 kilowatt, megawatt áramot tárol, keletkezik a szénből, pontosan 5300 megawatt, és sokkal több az az áramenergia, amit elő lehet állítani szénből. Németországot vettem alapul, hiszen Németország nagyon merész lépést tettem, agresszívan átállt a a forrásokra, és mégis a szén az egyik legköltséghatékonyabb módja az átállásnak. A szén létezik, és létezni is fog még néhány évig, és eldönthetjük azt, hogy helyi szinten bányásszuk ezt ki, helyi szinten hozunk létre munkahelyeket, vagy inkább más országnak hagyjuk meg ezeket az előnyöket, vagy más kontinenseknek, pedig mi is függünk a széntől. Az európai versenyképesség ez egy olyan kérdés, amely a nehéziparban óriási kérdés, az alacsony energiaárak, vagy legalábbis a kezelhető energiaárak nagy elemét képezik ennek a versenyképességnek. A kollégám már említette az imént azt, hogy milyen hatása volt a palagáz revolút, forradalomnak az amerikai iparra. Miért? Azért, mert a palagáz olcsó energiát szolgáltat, gyorsan elérhető olcsó energiát kaphatunk mi is európai mm, határokon belül. Az átállás a teljes megújuló energiaforrásokra, ez óriási befektetés lesz, ki fogja ezt majd megfizetni. Mindenképpen létre kell hoznunk a jó létet, és ezt csak úgy lehet, véleményem szerint, hogyha ismételten beindítjuk az európai ipart, és az európai ipar nagyon jól tud működni, hogyha olcsó energiát tud kapni a helyi szinten elérhető energiaforrásokból. A versenyképességi téma még fontosabbá válik akkor, hogyha megnézzük Közép-Európát, oda is származok, a két dolgot kell kiemelni. Először is az európai háztartások, a közép-európai háztartások, illetve a közép-európai ipar összehasonlítva sokkal többet fizet az energiáért, mint az európai átlag. És mégis növekedésre van szükség ahhoz, hogy fel lehessen zárkózni az európai mm, átlag teljesítményhez. Általánosságban az ipar, és főként a szén ipar nagyon sok mindenkit foglalkoztat Európában is, Közép-Európában is. Ezek a munkái nagyon fontosak a közép-európai gazdaság szempontjából, főként a jelenlegi új gazdasági helyzetben. Például, hogy egy érdekes adattal szolgáljak. Európa azon részei, ahol bányák vannak, tehát a morva in, in Europe. sziléziai régió. Itt 36%-a a munkahelyeknek ipari munkahely. Tehát ez kétszeres annak, amit Európa többi részén láthatunk. Tehát számunkra nagyon fontos a versenyképesség, és nagyon nehéz lesz fenntartanunk ezt a versenyképességet, hogyha nincs arra való képességünk, hogy ez többek között a versenyképes áru energiára alapozzuk. Mielőtt még lezárnám, a kérdés az az, hogy miért pont itt van ez az iparág, miért ebben a morvai sziléziai területen? Nem azért, mert ott vannak az olcsó munkahelyek, már 200 éve ezek a munkahelyek ott vannak, és pedig azért, mert szén van a földben, és ezért alakultak ki ezek az iparágok ott. Például Közép-Lengyelországban, Észak-Kelet, a Csehköztársaság észak-keleti részén, azért alakultak ki ezek a munkahelyek ott, mert egyfajta öv található ott. Nemrégiben találkoztam a három nagyobb ügyfelünkkel, és ezek azt mondják, hogy azért van jövője ennek a területnek ott, mert ott van a szén, csak azért vannak ott, mert ott van a szén, és a többi fel, um, felvevő ipar is megszűnne uh, ott, ha nem lenne ez. Tehát nagyon fontos ez az európai foglalkoztatás szempontjából Közép-Európában. Összegezve néhány pontot kiemelnék. Tényleg hiszek abban, hogy Európa át fog állni idővel a megújuló energiaforrásokra, és úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb lenne, és sokkal költség, költséghatékonyabb lenne ez, hogyha a szént is figyelembe vennék, úgy, mint a költséghatékony energiát, és a szén nagymértékben elérhető Európán belül is, ezt eh, ki lehet bányászni Cseh köztársaságban, Lengyelországban, vagy bármilyen más európai országban is, európai bányászok által, ez jó létet generál, és eh, segít a megújuló jövő kialakításában. Végezetül pedig egy személyes megjegyzést engedjenek meg. Nem beszéltem a tiszta szénről, a szén megkötésről. Egyetem, hogy a szénnek van környezeti hatása. És függetlenül attól, hogy milyen nagy erőlépést tett ezen a területen, én úgy gondolom, hogy több millió éve létezik már ez élet a Földön, amit a nap táplál, és eh, úgy gondolom, hogy mindenképpen lesz egy, egyfajta eh, energiaforradalom, el fogjuk ezt érni, viszont eh, a szén hát nekünk ebben. Thank you. Grazie anche a lei per questa eh, relazione. Köszönjük szépen az előadást. Most a kollégáknak adnám meg a szót. Kérek mindenkit, hogy eh, mindössze két percben szóljanak hozzá, hogy az előadók aztán majd válaszolhassanak. Vittorio Prodi az első parancsoljon. Köszönöm, asszonyom. Én azt gondolom, hogy, hogy nincs konfliktus a két forrás között. A gáz nagyon sokféleképpen felhasználható energiaforrás, nagyon hatékony, még akkor is, hogyha kis mennyiségben fogyasztják, fel lehet használni a kapcsolt energiatermeléshez. Olyan energiaforrás, amely nagyon hatékony. A szén pedig um, szintén szerepet kell, hogy kapjon ebben a kérdésben. Hiszen a szénből lehet gáz nyerni, át lehet alakítani gázzá, és még akkor is nagyon hatékony energiaforrás, és akkor a gázt a szilárd foszilis üzemanyagokkal együtt lehet felhasználni, amelyek nagyon hatékonyak, és 55%-kal hatékonyabbak magas hőmérsékleten, és további célokra eh, lehet felhasználni, vagy gázkinyerésre. Szerintem tehát nincsen itt eh, ellentmondás, van viszont egy probléma, ami kell illeti, figyelembe kell venni a biomasszát, és az er-, erdőgazdasági, mezőgazdasági hulladékokat, amely könnyen kiteheti a gázigények egy harmadát, és ha nem tudunk nagy hatékonyságot elérni, az nagy, nagyobb mértékben járulhat hozzá a gáz felhasználáshoz a biomasszával szemben, de ne égessük el a szénet, alakítsuk át gázzá, amit pedig magas hőmérsékleten gőzjelenlétével kell elvégezni, hogy ne adódjanak légszennyezési problémák. Azt kell tehát megtennünk, hogy átszerez, átszervezzük az energiaellátási architektúrát. Nem szabad a gázt és a szerint összehasonlítani. Helmer következik. Uh, Köszönjük, elnök asszony. Az európai energiapolitikában három célkitűzésről beszélünk. Szeretnénk, hogyha fenntartható lenne a politikánk, biztonságos az energiaellátás, és megfizethető lenne mindez a versenyképesség szempontjából is. És végül aztán mégis úgy viselkedünk, mint hogyha csak a fenntarthatóság, az idézőjelbe tett fenntarthatóság lenne fontos, és eltekintünk a, a megfizethetőségtől, a biztonságtól, illetve a versenyképességtől, és aztán könyvfakasztóan drága megújuló energiaforrásokba fektetjük a pénzünket, ahol aztán nem kapunk eredményeket. Látjuk például Németországban iszonyú pénzeket költöttek a megújuló energiaforrásokra, és aztán végül is mégis 25 új szénerőművet építenek egyre nagyobb emisszióval. Európa versenyez a többi régióval. Amerika eh, ipari reneszánszt élvez, és bízhat eh, a palagázban. India, Kína és Dél-Amerika eh, pedig szént használnak, olcsó az energia, és rendkívül versenyképesek. Mi pedig magunknak köszönhetjük a legdrágább energiaellátást a világon, és aztán csodálkozunk, miért nem vagyunk versenyképesek. Elűzzük a különböző iparágakat Európából olyan vidékekre, ahol alacsonyabb az energia ára. Exportoljuk, exportáljuk a beruházásokat, a munkahelyeket, az ipart, és exportáljuk az emissziót is, a kibocsátást is, mert miközben mi gratulálunk magunknak ahhoz, hogy a mi emisszióink Európában kordában vannak tartva. Valójában, hogyha az importált termékek emissziós kibocsátását is össze, összeadnánk és hozzászámolnánk, akkor azt látjuk, hogy jelentős mértékben megnőtt. Tehát Európa felelős 12%-ára a világ kibocsátásának Európában, viszont 25%-nak, ha azt nézzük, hogy mennyit fogyasztunk. Teljesen egyértelmű, hogy a megújuló erőforrásokra szánt iszonyatos pénzek nem igazolhatóak gazdasági alapon, a megújuló energiaforrások gazdaságilag nem fenntarthatóak, sőt azt mondanám a kollégáknak, hogy az ember csinálta klímaváltozás elmélete sem fenntartható. Köszönöm, Kelly kollega kap szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm a hozzászólóknak is. Ami elhangzott, az valóban észszerű volt és gyakorlatias. Érdekes a cím, de az, az, az hogy az ellenség szót alkalmaztát a gáz és a szén tekintetében, ez rámutatott arra, hogy mit gondol a társadalom ezekről a környezetvédelmi kérdésekről, hogy a gáz és a szén ellenségek, és e, el kell ezeket törölni. Azonban nincs értelme, mert azok a termékek, amelyek amiket alkalmazunk a gáz és a szén következtében, tehát például nem hiszem, hogy az áramot ellenségnek tekintjük, tehát felmerül a kérdés, amelyen foglalkoznunk kell, és lehet, hogy át kell gondolni a gondolkodásmódunkat is. Kicsit ellentmondásosnak tartottam azt, hogy a legnagyobb gazdasági válságról beszélünk, azt, hogy hogyan tudunk ebből kilábalni, hogyan tudunk munkahelyeket teremteni, hogyan tudunk versenyképessé válni, és ugyanakkor nem alkalmazzuk azokat az erőforrásokat, amelyek Európában léteznek, és másrésztről pedig, amikor alkalmazzuk, akkor nagy, ö, illetve arra költünk sok pénzt, hogy behozzuk a foszilis erőforrásokat, olajat és gázt, 388 milliárd euró értékben hoztunk be, és 53,3%-et a teljes energiafelhasználásnak importáltuk. Ahogy a vendégek is elmondták, nálunk is van gáz és szén nagy mennyiségben, és ki is tudnánk termelni ezt különböző engedélyeztetés által is túlságosan nehéz ezeket létrehozni. Tehát másfajta hozzáállásra van szükség a nehéziparral szemben. Ugyanúgy, mint az telekommunikációs cégeket, ugyanúgy tártkarral kellene őket fogadnunk. Az, hogy most a nehézipar ellensége, ez a kérdés állandóan ott lebeg, hogyha be tudjuk hozni ezeket az erőforrásokat, akkor az nagyon jó, mert akkor nem lesz semmifajta közvélemény kár Írországnak vagy Európának, de hogyha ezt Európában alkalmazzuk, akkor ez károsítja a környezetet. Ez egy globális probléma, tehát globálisan kell kezelni. Tehát, hogyha versenyképesek akarunk lenni, akkor fel kell használni a saját erőforrásainkat környezetbarát módon, de legalább lehetővé kell tenni a nehéz ipar számára azt, hogy hasonlóségekkel rendelkezem. Grazie, la parola alla collega Edith Herzog. Szok, Edith kapszol. Thank you, Chairman. First, I'd like to make a... Köszönöm. Először is eh, az ITRE összetételére utalnék. Nagyon sajnálom, hogy eh, azok a kollégák, akik a megújuló erőforrások eh, hívei, azok nincsenek itt. Miközben azok, akik itt vannak, nem mennek el a megújuló energiaforrásokról szóló vitára. Én azt gondolom, hogy ez helytelen. E, egymás mellett éltünk, a megújuló energiaforrások itt maradnak velünk, az atomenergia itt marad, a szén és a gáz itt marad, és meg kell hallgatnunk egymást ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Sajnálom, hogy ezt kellett mondanom, de szerintem épp ideje volt. Az alábbi kérdésekkel fordulnék az előadóhoz. Mi az a három dolog, amit az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak kell tenni az önök érdekében csak leszéfernek lenni, és aztán önökre hagyni, vagy van valami jogalkotási anyag, amit várnának tőlünk, vagy mi az a három kérdés, amit mondjuk, mint egy tündérmesében hozzánk intéznének? Eh, la parola a Madame Ibner. Ibner asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. figyelemmel kísértem az energetikával kapcsolatos vitáinkat, és számos forrásból próbálok információkat szerezni. Az alábbi következtetésekre jutottam. Van gázunk 30-50 évre, szenünk 100 évre, palagázunk 20 évre. Most csúcs technológiára van szükségünk, annak érdekében, hogy a csúcsidőszakok energiakövetelményeit, energiaigényét is ki tudjuk elégíteni. Erre még sincsenek megbízható megoldások, ugyanakkor innovatívan kell fordulnunk a szén és a palagáz irányába is. Nem tudom megérteni, hogy miért állandóan a versenyképességre kell hivatkozni. Vannak, akik a gáz támogatják, vannak, akik a szenet, vannak, akik az megújuló energiaforrásokat, miközben ezekből áll az összesből az európai energia mix, azt kell támogatnunk, illetve ezt kell elfogadnunk, és támogatni az innovációt. Ami elfogadhatatlan, az az, hogy csak a napenergiába, szélenergiába és egyéb megújuló forrásokba adunk állami támogatásokat. Ez valójában torzítja a versenyt, ez nem verseny. Egyelő esélyeket kell biztosítanunk. Van egy kérdésem ahhoz az úrhoz, aki a szénről beszélt. Mi a kutatás mai állása a CCS-en kívül, a Carbon Storage-on kívül a szén technológiákkal kapcsolatban mi a legújabb eredmény, van-e valami fajta tárolási technológia, milyen módon fogjuk tudni használni a szenet az energia mixben hatékonyan. Köszönöm. Most az utolsó képviselő kérdezhet, és utána pedig a szakértők kapnak szót. Ja mam takie mm, poczucie, że mm, właśnie to, co powiedziała tutaj koleżanka Herzog, że w róż... szépen a szót. Arra szeretnék hivatkozni, amit Herzog Edith mondott. Nagyon szigorúak vagyunk, és elkülönítjük a különféle energiaforrásokat egymástól, holott átfogó elközelítést kéne alkalmazni, és minden energiaforrással együtt kéne foglalkozni. Hogyha megfelelően kombináljuk ezeket, akkor jó hatást érünk el. Nincsen ellentét a szén és a gáz között, fordítva sem. Amikor a gázról beszélünk, tudjuk azt is, hogy egyes csoportok ideértve a parlament is bolykotálni szerették a nem hagyományos gázkészleteket. A palagáz kem, vegyi összetétele gyakorlatilag azonos a földgázéhoz, vagy a, a szénövekben előforduló gázhoz. kísérleti projektek folytak Lengyelországban, Felső Sziléziában, és ezek megmutatták, hogy ez a gáz is jó energiaforrás lehet. A szakbizottságainknak, tagjainak lehetőségük nyújt látogatni ezekbe a létesítményekre. Be. Átfogó megközelítés kell, tehát nem verseny. Jelinek úrnak igaza van. Rövid időn belül nagyon nehéz Eh, átalakítani az ipari hagyományokat Európában, hiszen 200 évnyi gyakorlatról van szó, 200 évnyi megszokásról, amelyek mélyen gyökereznek történelmünkben. A nyugat-európai helyzet más, eh, mint a lengyelországi helyzet is más, de sikerült eh, teljesítenünk a kiotói követelményeket a kibocsátás csökkentés terén, ezt sem szabad elfelejteni akkor, amikor az energiamixről átalakításáról szóló vitákat lefolytatjuk. Ez az ellentét tehát a különféle energiaforrások között nem teszi lehetővé a tervezést, a programozást, mert rugalmasságot kell tanúsítanunk, és gyakran az derül ki, hogy nagyon szívesen megváltoztatjuk a döntéseinket, és gyorsan. Először a megújulókra koncentrálunk, aztán a szénre, aztán a bioüzemanyagra. Hogyha a bioüzemanyag a vezérelve, akkor mindenki azzal foglalkozik. Nincs stabilitás, nincs kiszámíthatóság. Ezt, ez pedig az vállalkozások kárára történik. A rendszerek, az ösztönzők nem kiszámíthatóak. A probléma tehát összetett. Figyelembe kell venni az ájlóka tényezőt is. Van még egy megjegyzésem. A szélenergia termelésben néhány országokban a szinergiatermelés átviteli problémákat terem, mivel váltakozó a kitermelés, néha többlet van, néha hiány. Ezért szükséget teremt ez arra, hogy extra külön infrastruktúrát alakítsanak el. Kérjük, hogy fejezze be, mondja az elnök. Három kérdésem van még, csak befejezésképpen. A CCS gazdasági járhatósága Kell erről beszélnünk, kell-e továbbra is a CCS-re koncentrálnunk, más, másfelől a gázárak és a megújuló energiárak ára. Hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz? Mi a véleménye erről, és mit kell tennünk a válság tekintetében? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Sajnos már nincsen túl sok időnk a válaszokra, Kérem, hogy válasz, válaszokat 3-4 percre rövidítsék le. Tudom, hogy nagyon sok kérdést kaptak, több időre lenne szükségük. Kérem, kezdje, ki szeretne kezdeni? Parancsoljon. I'm not speaking for the industry that is. Nem az ipar képviseletében vagyok itt, hanem a bizottságiban. Mm, lehet, hogy inkább később kéne felszólalnom, de kezdem szívesen. Először el felidézném, amit sok felszólaló elmondott, valóban nincs szükség versenyre, hanem átfogó megközelítésre van szükség ahhoz, hogy mindezeket a lehetőségeket összetereljük. Azonban legyünk tisztességesek is mindegyik energiaforrásra. Amikor azt hallom, Hellner úrtól, Hübner, Hübner asszonytól is, hogy nagyon támogatá, nagy támogatást érvényeznek a megújuló energiák. Elfelejtik, hogy mennyi támogatást kapott a széniparág? A támogatás csak 2018-ban fog lejárni a széniparágban, és elfelejtették, hogy mibe kerül ez az európai adófizetőknek akkor, hogyha lebontjuk a nukleáris az atomerőműveket, ezt elfelejtették? Nem lenne tisztességes. Ezeket az energiaforrásokat ugyanúgy kéne kezelni akkor, nem szabad kiválasztani azt, ami nekünk legjobban megfelel. Ha komolyan gondolják, hogy átfogó megközelítése van szükség az európai energimixben, a regionális lehetőségek alapján, akkor mindezeket egységes európai belső piacban kell összefogni, és nem szabad különbséget tenni a nagyon sok oldalú energiamixet kell létrehozni. Szerintem ez lenne a cél. A támogatási kérdés csak egy eh, pont, a következő pedig az, hogy azonos szabványokat kéne elfogadnunk, nem szabad elfelejtenünk. Mondták is a fenntarthatóság eh, fogalmát. Valóban a megújuló energiaforrásoknak ez az előnye, szemben a, fenntarthatóság tekintetében. Másfelől azonban nem jelenthetjük ki, hogy azért, mert automatikusan előállíthatók ezek, nem mondhatjuk ki azt, hogy ne, ne foglalkozunk a gázzal és a szénnel. Itt is kell tennünk valamit ahhoz, hogy ezek az energiaforrások megfeleljenek a mi szabványainknak, környezetvédelmi előírásainknak, amelyek nem, amelyeket okkal fogadtunk el. Helmer úr nem látom be, miként mondhatja azt, hogy a megújuló források gazdaságilag nem járhatóak. Hosszú utat tettek már meg, és van jövőjük is a megújuló energia gazdaságos felhasználásának. Ami a támogatásokat illeti, a bizottság részéről egy közleményt fogunk majd megjelentetni, amelyben elemezzük a jelenlegi támogatási rendszereket a megújuló energiaforgások részére, e, értékeljük ezek hatását is, amelyeket a támogatási rendszerek gyakorolnak a belső piacra, és majd ajánlásokat fogalmazunk meg. Mindezt annak a hátterében, hogy mi a bizottságban abban hiszünk, hogy a megújuló energiaforrásoknak van gazdasági jövője. Végül pedig Prodi úrnak azt mondanám, hogy önnek igaza van, hogy vizsgáljuk meg, és ez összefügg azzal, amit is, amit Hübner asszony mondott, meg kell vizsgálnunk az új innovatív technológiákat mindegyik ágazatban, ön pedig a szénről beszélt, ön is, és igazuk van, van itt lehetőség a megújulók és a gáz között, ön, ön a szént és a gázt hasonlította öte, öte össze. Valóban nézzük meg, milyen technológiák vannak, én nem tudom, de kéne teret adni ennek a kutatásnak, az új technológiák kidolgozásának, amelyek minden egyes energiaforrást kiaknáznak. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A szó pedig Jelinek úré. Köszönöm szépen. Először is szeretnék válaszolni a tudik eh, vidám kérdésre, három kívánsággal kapcsolatos kérdésre. A saját cégem nevében elmondhatom, hogy szeretnénk támogatást, vagy legalábbis fajta valamilyen elismerést arra, hogy eh, a nem konvencionális gáztartalékokat kiaknázhassuk, szeretnénk stabil támogatási rendszereket, beleértve az ETS rendszert is. Ezek a rend, ezeket a rendszereket sokkal inkább előre láthatóvá, megbízhatóbbá kell tenni, úgy, hogy ez megfeleljen a piaci szereplők igényeinek. Mert ezek a szereplők nagymértékű befektetéseket tesznek, és nagy mértékben fektetnek be és nehéz ezt megtenni, hogyha nem előre látható a befektetési környezet. Kritikát is hallhattunk a kollégák részéről. Lehet, hogy az interkonnektorokról kellene beszélnem, de inkább én azt szeretném, hogyha befektetnének és kutatnák az energiatárolást, hiszen ez döntő fontosságú lehet a jövő szempontjából, illetve kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy sikeresen sikerüljön átállni az alacsony szénfelhasználású gazdaságra, egy olyan gazdaságra, amelynek kisebb lesz az ökológiai lábnyoma. A szén gázosításával kapcsolatban erre koncentrálunk, ez egy új technológia, itt szén, illetve hidrogén atomok kerülnek ki aknázásra úgy, hogy bizonyos fajta technológiát alkalmazunk, amely plusz széndiokszid kibocsátást eredményez. Tehát, hogyha szintetikus term- földgáz szeretnénk szénből előállítani, akkor az óriási kibocsátással járna. és az a gáz, amely ennek során keletkezik, ez egy hasonló technológia, mint amit a műtrágyák esetén is. A przemyśle chemicznym. Dziękuję. Alkalmazott, tehát a vegyi ipar is felhasználhatja ezt. Utolsó hozzászóló következik. Jelinek úr, tessék, a szó. Address the, the, the... Köszönöm akkor én az új technológiákra irányuló kérdésre válaszolnék, és hogy hogyan lehet ezeket felhasználni. Valóban van a széniparban egy sor ígéretes kutatási eredmény, de én azt gondolom, hogy ezek évekre vannak még a kereskedelmi kiaknázástól. Én pénzügyi szakértő vagyok, és nem pedig mérnök, tehát én csak pénzügyi magyarázatot tudok adni erre. Ezek a technológiák nem versenyképesek költségalapon. Mi eh, szén cégként, eh, hobbiként eh, kutatjuk ezeket a dolgokat, nem azért, mert jó iparnak, jó, jó üzletnek tartjuk, és hát nyilván ez az érdeklődés erejét is meghatározza. A három kérdésre vagy kívánságra is reagálnék. Azt gondolom, hogy nem arra van szükség, hogy döntsünk a különböző energiahordozók között, hanem eh, egész egyszerűen csak egy eh, arányos, eh, józanész megközelítésre van szükség, amely elvezethet egy megújuló jövő felé. Ami, amit a kollega is mondott, azt én is megerősítem, hosszú távú tervezési lehetőségre van szükség, stabilitásra, kiszámíthatóságra, ezt kell megadniuk nekünk, és a legutolsó dolog, amiről beszélnék, az az arányosság kérdése. E, ne legyenek, e, ne legyenek, ne legyen, ne kelljen cipelnünk iszonyatos energiaköltség terheket. Tudom, hogy itt most ez a vita nem az európai növekedésről szól, de én azt gondolom, hogy Európa a jövőben nagyon kemény időket fog átélni, eh, hogyha megnézzük eh, eh, az acélipar, illetve a bányászat sorsát Európában nem, nem jelent még meg az újságokban, hogy mennyire szomorú a helyzet. Egy módon tudjuk ezt elkerülni, mégpedig úgy, hogy hozzáférhető áron tudunk adni energiát 11%-kal fog idén nőni a költségünk, miközben a bevételeink 10%-kal csökkennek, tehát nem jönnek ki a számok egész egyszerűen, ez egy fontos probléma. Önöknek megvan az hatáskörük arra, hogy segítsék az európai ipart, hogy megbírkozzon azokkal a nehézségekkel, amik egyébként elkerülhetetlenek. Scusatemi, ma abbiamo avuto questo cambio di presidenza. Ringrazio. Köszönöm. Volt egy kis váltás akkor itt az elnöki székben, és most új szakértők jönnek. Eh, de nézzük a következő részt. Markus Trilling következik és Frauke 10 asszony. A második részét kezdjük meg akkor ennek a meghallgatásnak. Et après, Madame, euh, Madame Frauke pour autre 10 minutes. Cominciamo dando... Akkor kezdjük, és 10 percre Markus eh, Trilling kapja meg a szót. Tessék, nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnökasszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen az előttem szólóknak is, hogy bemutatták a szén és gázipar jövőjét, illetve azt, hogyan lehet átállni eh, egy megújuló jövőre. Egyetemi volt a lényeg hosszú távon a befektetések, illetve az energia fejlődése el kell, hogy térjen már a széntől és a foszilis üzemanyagoktól, és szeretnék néhány percben beszélni a gazdasági hátteréről, a energiafüggőségtől, és szeretném felvetni azt, hogy a közbankoknak, a közfinanszírozásnak milyen szerepe van mind ebben. Röviden meg fogom vizsgálni az általános politikai keretet 2050-ig, illetve annak szükségességét, hogy befektessenek az energia infrastruktúrba, ezután megnézzük az EBB, illetve az, az Európai Újjáépítési, illetve Fejlesztési Bank politikáját, és, és arról is beszélni fogok, hogy a bankoknak most már nem kellene hitelt adniuk a foszilis erőforrásokra. Egy kicsit a saját szavazatomról is szeretnék beszélni, a bank, vagy networkről. On international financial institutions and the EU funds. Tehát Kelly úr joggal rámutatott, hogy Európa a foszilis erőforrásokra pazarolja a jó létét. Az energia 538 át fektet, hoztuk be, és ez 384 milliárd eurót jelentett. Ez a gazdasági mutató. Amikor megvizsgáljuk ezt az átállást, amiről beszéltek. A következő diát kérném. E, igen, köszönöm. Az EU elfogadta az alacsony szén kibocsátású stratégiáját 2050-ig. Ennek a stratégiának a fő eleme az volt, hogy csökkenteni lehessen a klímaváltozást egy megfelelő szintre, és ennek egyik pillére, ennek a stratégiának az volt, hogy az energia szektorban meg kell szüntetni a szénfelhasználását 2050-re. Ez óriási kihívás, azt hallhattuk az előttünk szólóktól is, Viszont ez nem az a pillanat, amikor az infrastruktúrát eh, létre kell hozni, és most energia struktúráról beszélünk, amely több évtizedre is eh, kihat. Tehát azok a döntések, amiket most hozzunk meg, azok fogják majd formálni az energia mixet az elkövetkező időszakra. Ez nagyon fontos aspektus, eh, amikor a széndiokszid kibocsátásról beszélünk. Jelenleg 80%-a minden kibocsátásnak, amit 2035-ig lehetővé tettek, ezek már e, tulajdonképpen megvalósulnak a jelenlegi infrastruktúra által. Tehát, hogyha továbbra is létrehoznak, majd, tovább is alkalmazzák a e, szént, akkor 2017 után az azt jelenti, hogy 0% ban lehetne kibocsátani széndiokszidot. Hol tartunk most a, a gazdaság szénmentesítő tételek kapcsán? Az energia, nem csak az ügynökség, az elmúlt héten egy eléggé pessimista következtetést vont le, azt mondták, hogy nincs előrelépés világszinten a tisztább energiák irányába. Azt mondják, hogy az energia egység ugyanannyira rossz, mint 20 évvel ezelőtt. Az IEA, tehát az energiaügynökség azt szeretné, hogy meggyorsítanánk a folyamatot, eltérnénk a, a, ettől a káros foszilis erőforrástól, és meg szüntetnénk a foszilis erőforrásokra nyújtott támogatást. Erre még később visszatérek. Beszéltünk a költségről, a költséghatékonyságról, hogy mennyire olcsó néhány erőforrás, néhány szilárd tüzelőanyag. Azonban ez nem annyira olcsó, ha megvizsgáljuk például a egészségügyi árát mindennek. Van egy olyan jelentés, melynek szerint 44 milliárdot költenek az ilyen előforrásokban, 8 milliárd eurós egészségügyi költséget okoz Lengyelországban a foszilis energiaforrás, tehát nagyon sok esetben ezt nem is veszik figyelembe ezeket a költségeket. Visszatérek arra a kérdésre, amiről már beszéltünk korábban, ez pedig a foszilis erőforrásra adott támogatás. Itt az Európai Parlamentben van egyfajta egyetemű mozgalom annak irányába, hogy meg kell szüntetni ezeket a támogatásokat az elkövetkező ötödekben. Nagyon sok olyan tanulmány van, amely bemutatta a gazdasági előnyeit, mindennek, az energiaigény hatékonyság szempontjából. Az Európai Parlament is azt kérte, hogy a foszilis erőforrásokat most már ne támogassák. 2007-ben az Európai Parlament döntött arról, hogy a pénzügyi intézetek, a közfinanszírozással foglalkozó bankokat az ilyenfajta támogatást szüntessék be. A legutóbbi tanulmány, amelyre szeretnék rámutatni, amely a következő héten fog megjelenni. Ez az IMF tanulmánya. Ez nem egy olyan intézmény, amely a mi szervezetünk számára a lehető legszorosabb szövetséges, de beszéltek az energiapiacról, a piac torzulásról, illetve arról, hogy az árak mennyire tökrezik az igazi költségeket mindemellett. Az IMF egyetemén eh, kimondta a 2013 áprilisi tanulmányukban, hogy a foszilis üzemanyag adott eh, támogatás súlyos hatással jár, meg sokkal rosszabbá teszi a fizetési mérleget, elnyomja a magánbefektetést, túlságosan magasra teszi az energia fogyasztást, az energia erőforrások hatékonyságát figyelmen kívül hagyják. A véleményünk szerint az ismételten azt példázza, hogy komolyan kell venni azt, hogy nem szabad támogatást adni a foszilis energiaforrásokra. Az EBB, illetve az EBRD, tehát az EBB az Európai Beruházási Bank, amelynek 18 milliárd, 80 milliárdos hitelezési kapacitása van. Azt láthatjuk, hogy főként a közép-európai országokban és a szomszédos országokban mindkét bank nagyon fontos szerepet játszik, akkor, amikor a gazdaság felépítéséről, illetve az energia infrastruktúra képítéséről van szó. Az EBB az elmúlt öt évben, kérem a következő diát, az EBB az elmúlt 5 évben 62 milliárd eurót költött az energiaszektorra. A 34%-ban a foszilis erőforrásokat támogatták energia szállításra, illetve energiatermelésre. 2 milliárdot eh, szántak a szénre és ez az általános támogatás. Ha megnézzük bizonyos régiókat, a következő diát kérem, akkor azt láthatjuk, hogy az új tagállamokban, közép európában a foszilis erőforrások, a foszilis energia források aránya, mint az EBB támogatta, sokkal magasabb, mint az úgynevezett régi tagállamokban. Ez a helyzet ugyancsak, hogyha megnézzük az Európán kívüli helyzetet, azt láthatjuk, hogy a foszilis energiaforrással kapcsolatos projekteket jobban támogatják közpénzből, mint más energiaforrásokat. Mindkét bank öt évente tekinti át energiapolitikáját, az EBB ebben az évben teszi meg nyárra, kell egy új energiapolitikát javasolniuk, amely majd alakítja a következő tervezési stratégiáikat az elkövetkező öt évre. És ismételten, hogyha visszatekintünk a hosszú perspektívára, akkor egyetemű, hogy a szént nem kellene most már támogatnia az EBB-nek, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat kellene támogatnia. Ha megnézzük az Európai Újlepítési és Fejlesztési Bankot, akkor ugyanezt a képet láthatjuk. Az 2006, 2006-ban nagymértékben a 6,1 milliárd euróban a, támogatták az energiaprojekteket, és sokkal kisebb mértékben támogatták a megújuló energiaforrásokat. Az EBRD energiapolitikai felülvizsgálata is ugyancsak ebben az évben történik, ugyanaz az érvünk, nem hiszük, hogy a közpénzeket vagy közpénzekből a szént kellene támogatni, meg kell gyorsítani az átmenetet, és ezért több közpénzt kellene felhasználni a megülő energiaforrások támogatására, illetve az energiahatékonyság támogatására. Azt hiszem, hogy itt abba is hagyhatom. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie. Diamo ora la parola a Madame Fra Köszönöm, hadd adjam most meg a szót Fraketis asszonynak, aki az Európai Napenergiai Ipar igazgatója. Uh, köszönöm, és köszönöm a meghívást, hogy beszélhetek itt. Frauke Tisz vagyok, az Európai Napenergia Ágazat szervezetének képviselője. Mi azokat a cégeket képviseljük, amelyek ezen a területen aktívak Európában. Én arról szeretnék beszélni, hogy a gáz és a szél, hogy a gáz és a szén hogy tud hozzájárulni a megújuló energiaforrások piacának kialakulásához. Először is válaszolnék arra, hogy miért kell elmozdulni ebbe az irányba. Másodszor Beszélek arról, hogy a gáz és a szén az átmeneti időszakban milyen szerepet tudnak eh, eljátszani, és aztán szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmazok. Kezdjük eh, azzal, hogy miért kell Európának odafigyelnie eh, a megújuló energiaforrások rendszerére, és eh, ezt kialakítani. Azt gondoljuk, hogy a gazdasági okok eh, teljesen egyértelműek. Az energiahordozók ára az elmúlt tíz évben folyamatosan nőtt, Kelly úr említette azt, hogy az EU energiahordozó importja 388 milliárd euró volt 2011-ben, eh, ami azt jelenti, hogy napi több mint 1 milliárd euróba kerül az energiaimport, és még hogyha a nem hagyományos eh, energia eh, hordozókra is odafigyel, illetve arra koncentrál a, az Európai Unió, akkor is növekedni fog az energia számla Európában. Bármit is teszünk, hogyha az hagyományos energiahordozókra koncentrálunk, akkor Európának az energiaköltségei növekedni fognak. Hogyha megnézzük a megújuló erőforrásokat és összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy a versenyképességük növekszik, lát, látjuk, hogy a költségek csökkennek, például a saját szektorunkon csökkennek a költségek 22%-kal, 50%-kal az elmúlt néhány évben bizonyos költségek, emellett nincs üzemanyagigény, ami azt jelenti, hogy az árfluktuációk nem játszanak szerepet, helyi érték teremtődik, és a kereskedelmi deficitet is csökkentjük, hogyha felváltjuk a hagyományos energiahordozókat az új energiaforrásokkal. Amennyiben megnézzük most ezt az ábrát, itt ezt a pókháló ábrát, ez a versenyképesség két különböző olvasatát mutatja dinamikus eh, grid paritáson az első, a lakossági szegmensben. Eh, nos, eh, ez azt jelenti valójában, hogy mikor válik egy háztartás számára 30%-ot saját maguknak termelni 30%-át a termelt napenergiának maguk felhasználni, és a többit pedig eladni a piacon. Amennyiben ezt megteszik, akkor a 30%-os spórolás az energiafelhasználásban az gyakorlatilag már megéri nekik, mert nem kell energiát venniük a kiskereskedelmi piacon. Ez a dinamikus grid paritás összehasonlítandó a tőkebefektetéssel. Olaszországban 2024-ig fogja megérni, Franciaországban 2014-2018 vonatkozásról beszélünk. A jobb eh, oldali ábra a, egy nagy eh, napenergia termelő üzem eh, termelési költségeit és egy nagy gázturbina költségeit hasonlítja össze, hogy mennyibe kerül az kilovatórára bizonyít, lebontva. Olaszország, hogyha tőke költségeket is nézzük, akkor a versenyképesség 2014-re elérhető, Franciaországban pedig 2015 és 2018 között érhető el a versenyképesség. Ez nem azt jelenti, hogy magától fog fejlődni a megújuló energiaforrások piaca, sok múlik a szabályozói környezetem azon, hogy eh, hogyan alakulnak a piaci árak, és egyéb tényezőkön is múlik, de az, a, a, a lényeg az, hogy a megújuló energiaforrások árai nem olyan iszonyatosan magasak, mint ahogy egyesek azt még gondolják. Valójában elég közel eh, állunk a piaci árakhoz immár. már. Következő ábra azt mutatja, hogy nem csak a gazdasági tényezőkre, hanem a környezetvédelmi haszonra is oda kell figyelni, és itt megint nagyon meggyőző dolgokat tudunk elmondani a megújuló, erő, megújuló energiaforrásokról, nagyon alacsony a carbon footprintjük, eh, az egész életciklus alatti emisszió kilovatórára nézve Látható ez van összehasonlítva, és látjuk, hogy a legszennyezőbb a szén és az olaj, aztán pedig a gáz, jobb oldalon pedig nagyon alacsony kibocsátással zöld el a megújuló energiaforrások szerepelnek. De itt nem csak a széndiokszidról beszélünk, hanem más kibocsátásokról is. a megújuló erőforrásoknak a szén monoxid, a NOx, a kéndioxid, metán vagy ózon kibocsátása is alacsonyabb jóval. Ráadásul a technológiákhoz nem kell annyi vízfogyasztás, és nincs akkora szennyezés, termelés, valamint talajszennyezés sem. Ráadásul az ipari balesetek és a balesetek aránya, illetve valószínűsége is jóval alacsonyabb azt is el kell ismernünk, hogy eh, ahhoz, hogy Európának eh, fenntartható energia eh, ellátása legyen gazdasági és környezetvédelmi szempontból, azt, és hogy meg tudjuk teljesíteni tudjuk a klímakitűzéseket, akkor egy megújuló energiarendszerre van szükség. A 2050-ig tartó energia roadmap azt mondja, hogy a végső energiafelhasználásban legalább 50-70% megújuló energiaforrásra van szükség. Ha az áramot nézzük, még nagyobb az arány, és a bizottság úgy találta, hogy a rendszerköltsége a megújuló energiaforrásoknak nem magasabb, mint a business as usual szenárió, és ez nem csak 2050-ben lesz igaz, hanem már az addig bekövetkezendő évtizedekben is nyilván minden szenárió tekintetében a költségek növekedni fognak, de a megújuló erőforrások tekintetében ez az áremelkedés az gyakorlatilag alacsonyabb lesz, mint az összes többi energiaforrás forrás tekintetében. Na most, hogyha a megújuló energia rendszerre állunk át, akkor mégis mi lesz a szerepe a szénnek és a gáznak? Több lesz a decentralizált energiatermelés, ez egy tény. Aztán a variábilis megújuló forrásokról kell beszélni, a szélről és a napenergiáról, ami azt jelenti, hogy az elektromos energiarendszerben megnövekedett rugalmasságra lesz szükség. Valójában az energiafogyasztásban mindig vannak olyan kiingások, amelyekre az ágazatnak reagálnia kell. Most a rugalmassági igény növekszik azzal, hogy eh, változó eh, megújuló források lépnek be. Ezt eh, egy intelligens és összekötött grid rendszer hálózat tudja kezelni. Aktívan kell a, kezelni az ipari igényeket, termel, tárolni kell az energiát, és rugalmas áramtermelési kapacitásokra van szükség. Nyilvánvaló, hogy a szénnek és a gáznak van itt a flexibilitás megteremtésében szerepe. Konkrétan tehát mi legyen a szerepe a gáznak és a szénnek az átmeneti időszakban? holnap nem lesz még százszázalékos megújuló energiafelhasználásunk. Most is használunk foszilis energiahordozókat, ugyanakkor ezeknek a szerepe kiegészítő szerep lesz később, a jövőre nézve, és alacsonyabb lesz a felhasználás. Ami a hálózatbiztonságot illeti, ott a ramping ráták játszanak fontos szerepet. Egy tavaly szeptemberi tanulmányban azt írtuk, hogy a, az ellátás biztonsága 2020-ig nem eh, lesz problémás, ez a kapacitás már ben van a rendszerben, tehát az ingadozásoknak, a, ingadozásoknak eh, meg tud felelni a rendszer. 2020 után további intézkedésekre van szükség, amely a különböző kilengéseket kezelni tudja. Megint itt demand side managementre van szükség, illetve összekötésekre, hálózatok részek összekötésére, flexibilisebb termelésre és eh, energiatárolásra. De ami a baseload plantet, planeket illeti, eh, az, hogy a, menjen a rendszer anélkül, hogy reagáljon a fogyasztói igényekre, nyilván ez ne, a jövőben nem lesz így, és az ilyen, ezeknek a szerepe visszaszorul. Hogyan tudják ezt segíteni a szén és gáz erőművek? Vannak eh, gazdasági és technikai különbségek, különböző technológiák és különböző eh, energiatermelési módszerek eh, mellett. Azt látjuk, hogy a gázerőművek sokkal rugalmasabbak, mint a szénnél, és az összes közül a lignit erőművek a legkevésbé rugalmasak ezt a különböző rugalmassági jelzőadatok mutatják ezen az ábrán. Következő ábra azt mutatja, hogy a foszilis üzemanyagok továbbra is, energiahordozók továbbra is komoly szerepet fognak játszani, és ők fogják a rendszer rugalmasságának egyik nagy elemét biztosítani. Most pedig a szakpolitikai ajánlások következnek Először is szeretnék kapcsolódni a kapacitási mechanizmusokról zajló jelenlegi vitához, amely több tagállamban folyik, és itt Brüsszelben is. Tudom, hogy eh, a meghallgatást megelőző vitában is volt erről szó. Eh, azt mondják, hogy ezekre a mechanizmusokra szükség van ahhoz, hogy megtörténjenek a befektetések, és rugalmasság jöjjön a rendszerbe. Én néhány dologra felhívnám a figyelmet. Egyrészt Európa sok részén túlkapacitás probléma van, nem pedig kapacitás hiány. Azt is láttuk, hogy az új energiatermelő kapacitásnak a megújuló energiára kell koncentrálnia, miközben a kapacitás mechanizmus vita a fosszilis hordozókról szól. Ráadásul alááshatjuk a piacot, és ott a veszélye annak, hogy beragadunk a szén alapú gazdaságba, illetve megakadnak a beruházások. Már most is vannak a rendszerben rugalmassági potenciálok, amelyeket nem használnak ki, a demand side management, a tárolás és az interconnection. És felmerül a kérdés, hogy egyáltalán igazolható-e az, hogy bevezetett technológiák, bejáratott technológiákat bármilyen módon támogassanak. Szakpolitikai ajánlások következnek, mit kell tenni. Először is Európának újra életet kell lehelnie a klímaszakpolitikai eszközökbe, vagy megjavítani az lts e t vagy pedig új intézkedéseket hozni ebben a témában emission performance eh, standardekre gondolok. 2030-as célkitűzéseket kell megtűzni, eh, kitűzni a megújuló energiaforrások vonatkozásában, és akkor itt be kell fejeznem, mert az elnök asszony intett. Köszönöm. Szép. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásaikat. Most először Pródi kollégának adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Szerettem volna egy pontról beszélni, mégpedig arról a problémáról, hogy nagyon gyakran beszélnek az energia tárolásáról. Úgy vélem, hogy erre lehetőség van, viszont van még egy sokkal fontosabb, aminek először be kell következnie. Ez pedig egyfajta szuperhálózatot kell létrehozni, mert rendkívül gyorsan működik, és Európát átköti, amelyen nagyobb mennyiséget is kezelni lehet. A különböző szél mennyiséget fel lehetne fogni, az energiát ezen a magas feszültségű hálózaton lehetne szállítani, ezt nagyon hatékonyan lehetne felhasználni, és energiát lehetne így felhasználni, ugyanis el lehetne járni a vízenergia esetében is. Ezt fel lehetne akkor használni, amikor esetleges áramkiamadás van, mert kevés szél van például. Ezt Európa szerte el kellene végezni. Ezen kívül a gázt is használhatnánk úgy, hogy egy saját tárolási kapacitást hozunk létre. Ezt sokkal rugalmasabban kellene alkalmazni, sokkal rugalmasabban, mint más energiaforrásokat. Németországban a kapcsolt energiatermelés létezik a hővisszacsatolással, ezáltal és energiát lehet termelni, és a pluszban termelődött hőt is tárolni lehetne, tehát lehetne úgy áramot termelni, hogy a lehető legjobb módszert veszük figyelembe. Például a hidrogén esetében mindig vannak olyan pillanatok, amikor ez kevésbé hatékony, azt is fel lehetne, be lehetne fogni. Így lehetne energiát eh, eh, tárolni, mégpedig nagyon hatékony módon. Szeretném végezetül elmondani azt, hogy a teljes rendszert kell figyelembe vennünk. Az a technika, amelyel ma rendelkezünk, és eh, a hamarosan megjelenő technológia nagyon ezekkel a technológiákkal nagyon racionálisan lehet eljárni, és jobban ki tudjuk aknázni az energiarendszerünket. Például a fotovoltaika területén van egy hasonló termelési görbe, és ez megfelel a keresletnek. Ez is egy olyan dolog, amit nem szabad elfelejtenünk. Hiszen rendelkezünk a know-how-val, tudással. Most már csak bátornak kell lennünk arra, hogy befektessünk a saját energiarendszereinkbe, és ezt hatékonyabbá tegyük. És ezáltal a klímaváltozást is kordában tarthatjuk. Köszönöm szépen, Gzsib úr delegációját, és még egyszer szeretném elmondani azt, hogy ha valaki azt szeretne hallgatni, ez a négyes csatornán van. Zsibur következik. Kedves kollégák! Mindig is javaslatot szoktam tenni, mégpedig azt, hogy nem szabad elíteni, elítélni a szenet. A szén ugyanis szükséges az élhe, élethez nem lehet bűnbak. Inkább az alacsony kibocsátású gazdaságról kell beszélnünk, mint az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságról. A kérdés persze más akkor, amikor az ásanyokról beszélünk. Ez most inkább egy tudományos megjegyzés volt a részemről. Az alacsony kibocsátású gazdaság igazuk van, a megújuló forrásokból származó kibocsátások alacsonyabbak, mint az ásványi forrásokból, és a szén alapú kibocsátások is nagy, nagyobb mennyiségűek, mint a, a gáz alapú energiatermelésből. De ne felejtsék el, hogy a modern technológiák és a hatékonyabb berendezések ezt vissza tudják szorítani. Arra van tehát szükség, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. Az önök előadásában alátámasztották, hogy a megújuló energiaforrások is teremtenek kibocsátást. A nap, napelemek ből is, de az energia egyensúly persze eltérő. Nem olyan régen a nyersanyagok rendelkezésére állásáról beszéltünk az Európai Unióban, forrásokról vagy azok hiányáról, az, a nyersanyag esetében ez az energiatermelést is akadályozhatja. Itt most a napenergiáról beszélek, hiszen e, e, ritka fémekre van szükség. Mindig a közös nevezőt szeretném megtalálni. A napenergia hoz napfény kell. Hogyan tudjuk ennek a biztonságát e, megígérni a gáz felhasználásával a mikrogeneráció révén. Az a helyzet, hogy éppen most zárjuk le a tárgyalásokat a mikrogenerációról. Láttam néhány modell létesítményt Lengyelországban, kísérleti berendezéseket, amelyek megmutatják, hogy hogyan lehet a fényenergiát, napenergiát helyi mikrogenerációval kombinálni a gáz alapján. 90%-os hatékonyságot produkáltak, kölgyeim és uraim, ez nagyon jó eredmény az ilyen technikai paraméterek között. Itt van a nagyon-nagyon nagy igényű szinergia tényező. Vannak azonban akadályok is, amelyek a döntéshozatal útjában állnak. Egyes önző tendenciák országokban, de az ipari szinten is. Önök azt mondták, hogy az EU nagyon sok energiát vásárol. Az EU új átviteli képességet is teremt, amelyek kétszeresei a, az Oroszországból eladott mennyiségnek, 300 milliárd egyelőre, de új átvitelő kapacitást is szeretnénk teremteni, hogy függetlenek legyünk. Ez a természetes tendencia. Megújuló energiaforrásokat először is olyan területeken kell felhasználni, ahol energiaszegénységet tapasztalunk. A valóságban azonban a nagy multinacionális vállalatok ezt a, ezt a piacot ki akarják sajátítani, hiszen a megújuló energiaforrások az energia energiaszegénységgel által érintett területeket tudják felfuttatni, nem a mezőgazdasági területeket, különösen mezőgazdasági területeket. Ezek a, az áram előlátok támogatásért küzdenek, de nem igazán sikeresek támogatásra van szükségük, pénzre van szükségük, és hogyha ezt megkapják, akkor hamarosan a szakpolitika átalakul, az ösztönzőket pedig leépítik, ahogy már ezt a korábbi hozzászólásomban is elmondtam. Az ezekről szóló vitákban kompromisszumot kell keresni, össze kell kombinálni a különféle terveket, perspektívákat, az áramtermelésben, energiaforrásokban. A lengyel olaj- és gázipari képviselő azt mondta előadásában, hogy az EU-nak támogatnia kell az energiatárolási irányú kutatásokat, amelyek lehetővé tennék a megújuló energiaforrások effektív felhasználását. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Azt reméltem, hogy a nagy kívásokról beszélünk, hiszen szerintem a nagy kívások az, hogy a elő csökken, a ipari költségek növekednek, a 2050-es energiaúti tervben a CAPEX növekszik, megduplázódik, és szerintem nincs elég jogszabályi eh, erőnk és pénzügyi erőnk sincs erőnk sincs. Könnyen mondhatjuk azt, hogy támogatásra van szükségünk, segítségre, de hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy lesz mit szétosztani ezeknek a, ezekbe a zsebekbe? Ez lenne az én kérdésem. Nagy szükség van arra, hogy elmozduljunk a forrás alapú árszabástól a technikailag fejlettebb iparág felé, hiszen hosszú távon az energiának nem fenntartható az a működés, hogy forrás alapú, hanem tovább kell lépnie. Na hogyan jutunk el oda? Hogyha legjobb időkben ezt nem tudtuk elintézni, akkor hogyan tesszük meg ma? Hogyan veszük rá a lakosságot, hogy ezt megértsék? Számomra mindkét előadó, előadás nagyon érdekes volt, mégis elmondanám az aggodalmamat, hogy igen, szükség van erre, de adja meg? Vajon az európai polgárok követnek-e minket ezen az úton, és ha nem, akkor mit tehetünk Európai Parlamentként? A közösségi jogszabály nem igazán erőteljes a kérdésben, de ha megnézzük, hogy milyen pénzt kapunk az ipartól, azt elsősorban kutatásra fordítjuk, és szartori azt, hogy nyilván egyetért a abban, hogy nem a kutatás lesz a nagy vesztese a következő pénzügyi keretnek. Honnan jön akkor a pénzt? A backloading, említették már, de vajon nem ugyanez e, a tagállami szinten? Nem, csak az én tagállamom mondja azt, hogy menjünk vissza az állami monopóliumokhoz, e, tudván, hogy nincsen innovációs lehetőség. Hogyan, tesszük ezt, hogyan hajtjuk ezt végre akkor, hogyha e, múltbeli eszközök gyakorlatilag eltűntek? Köszönöm szépen. Köszönöm, a szó pedig eh, Matyevicsé, parancsoljon, Matyevics úré. Köszönöm szépen. Lengyel-lengyel vitával alakult ez a mai találkozó. Nagyon aktív a kollégáim, Hibner asszony is nagyon aktív volt. Nemrégiben az interneten azt olvastam, hogy hogy a Mars expedícióhoz keresnek embereket, de hát térjünk vissza azért egy kicsit a földre, ehhez a keserű ébredéshez. Mindenki itt, aki hozzászólt, a vitán megerősítette hozzászólásában, hogy vannak olyan globális szereplők, mint Amerika, Dél-Afrika vagy India, akiket figyelembe kell venni, és um, nehéz egyetértésre jutni a klímaváltozást illetően. A Kyoto jegyzőkönyv, amely néhány évvel ezelőtt történt, de ez sem igazán ösztönzött magasabb ambícióra. Az iparákat áthelyezték Kínába, majd mástova. Andal az áthelyezésről, a szénszivágásról beszélünk. Emögött az húzódik meg, hogy alacsony energia árak vannak valahol máshol. Képviselőként emlékeznünk kell arra, hogy mi a feladatunk, és kiket képviselünk először is. Ez az első pontom. Másodpontként, második pontként pedig ki kell alakítanunk egy közös energiapiacot. Ezen kívül emlékeznünk kell az iparra, illetve a munkahelyekre is. Tehát ez egy kicsit problémás. Ezért azt mondanám, hogy kompromisszumot tudunk létrehozni, és különböző energiaforrásokat tudunk figyelembe venni, a megújuló energiaforrásokat, a foszilis energiaforrásokat és más energiaforrásokat is. Van még időnk és terünk arra, hogy fokozatosan járjunk el, de nem hamarkodhatjuk ezt el, mert az a megújuló források túlságosan ingatagok. Erről senki nem beszélt. A kínaiak nagyon sok mindent tesznek már, de amire szükségünk van, az egyfajta lépésenként kialakított személyre szabott megoldás. Az megújuló forrásokra is szükség van, viszont az erre irányuló technikáknak sokkal érettebbeknek kell lennie, és jobban be kell tudni vonni a megújuló forrásokat a hagyományos rendszerekbe. Tehát emlékeznünk kell az ipar helyzetére is, emlékeznünk kell a fosszilis erőforrásokra is, amelyek elérhetőleg, elérhetőek. Ez a helyes megközelítés Köszönöm szépen. Hibner kollega következik, tessék. Köszönöm. Tisze úr, Tisztasz, hogy olyan adatokat ismertetett, amelyek engem megleptek. Honnan szerezte ezeket az adatokat? A az egyes energiahordozókról, mert más szakértők teljesen más dolgokat mondtak. Azt mondta, hogy a foszilis üzemanyagok, energiahordozók ára csökken, különösen a széné, ezért is fordultak a németek újra a szén felé. Önök mást az önök adatai más tükröznek a kínai energiafelhasználással kapcsolatban, és mi az önök adatainak a háttere? Honnan szerzik ezeket az adatokat? Mi a forrás? Ön azt is mondta, hogy az elmúlt öt évben akár 50%-kal is csökkentek a megújuló energiaforrások költségei. Ezt honnan szerezte ezt az adatot? Ilyesmitől, ilyesmiről nem hallottam van-e megbízható forrása. Én nem gondolom, hogy az ipart korlátozni kéne, Azért, mert az ETS nem működik, és a backloading nem jött össze. Az ETS működik. Az egy piacalapú mechanizmus, és mi magunk vezettük be. Lehet, hogy nem tetszik az eredmény, de az más dolog. Mi azt gondoltuk, hogy a bevételt majd modern technológiákra és innovációra tudjuk fordítani, azonban a helyzet, a piaci helyzet az, ami szénára csökkent, de ez nem hatalmaz fel bennünket arra, hogy teljes mértékben felforgassuk az 5-7 éve létrehozott rendszert, mert hát annak idején sokat beszéltünk, meg állandóan beszélünk a kiszámíthatóságról és a megbízhatóságról. Nem nyúlhatunk hozzá egy működő piacalapú rendszerhez. Tehát kérem, ne mondjon olyat, hogy nem működik a rendszer, mert ez nem igaz azt mondtuk múlt héten Strasbourgban, hogy a rendszer lehet, hogy nem olyan hatékony, de működik. Amikor pedig adatokat citál, akkor mondja a forrást is, mert ellentmondásos adatokat hallunk. Köszönöm. Most akkor a képviselők befejezték, és megadom a szót a szakértőknek. Köszönöm szépen néhány um, re, re, megjegyzésre reagálnék. Amikor az energiapiac beruházások az áramellátak hálózatok összekapcsolása, az okos hálózatok kieteljesítéséről beszélünk. Például a háztartási okos hálózatok nagyon fontosak, az e- Connecting Europe e- eszköz is nagyon fontos, amely betöltheti ezt a beruházási hiányt. Másik nagyon fontos gondolat az volt, hogy haladjunk a kisméretű, kisléptékű felhasználók felé, eh, helyben vizsgáljuk meg, milyen energiaforrások állnak rendelkezésre, hogy decentralizáljuk az energiatermelést, integráljunk különféle forrásokat, intézkedéseket. Beszéltünk továbbá a gázforrások hiányáról ebben az összefüggésben amikor átvizsgáljuk a 2050-es nap, úti tervet a versenyképesség tekintetében, azt kéne elérnünk, hogy lebontsuk, hogy lekapcsoljuk az eg- energiafejlesztés és az természetes források felhasználását, hiszen azok korlátozottak. És itt nem versenyképességről van szó, nem arról, hogy az európai gazdaságok miként tudnak világszinten túlélni akkor, amikor gazdasági tevékenységüket kimerülő energiaforrásokra alapozzák. Itt ez összekapcsolódik az energiatárolással, amivel azt hiszem mindenki egyetért. Egyenek, engedjenek meg nekem még egy megjegyzést. Az ETS bevezetésének gondolata az volt, hogy csökkentsük az üvegházi hatások kibocsátását, nem azt, hogy, piac, nem azt, hogy piacot teremtsünk. Ebből a szemszögből tehát kritikusan kell kezelnünk azt az elképzelést, hogy a környezeti szennyezést jogát csereberélni kéne a piacon, és hogyha ez a piac összedől, akkor még mindig ez a megfelelő eljárás. Ebben a tekintetben a hosszú távú fejleményeket kell megvizsgálnunk. 2050-ig kell terveznünk, egyértelmű célkitűzések vannak, döntéseket kell hozni beruházástól, stratégiákról, mégpedig most, hogy a beruházás hosszú életű lehessen, és hogy önmagamat ismételjem, a nyilvános támogatás pénzügyi szinten, de szabályozói szinten meg kell, hogy teremtse azt, hogy a foszilis e, energiákat e, leépíthessük, és 2050-re felhasználásuk az alacsony kibocsátású forrásokat. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen, most pedig Frauket 10 kapja meg 5 percre. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány pontra reagálni. Brody úr beszélt a hálózatok összekötésére, valóban ez nagyon fontos eh, építőköve az összekötetéseknek. Ez nagyon fontos a szél energiaszektor szempontjából, de a fotovoltaikai szektor szempontjából is. És de ez nagyon fontos a helyi hálózat szempontjából és Ez elosztási rendszer lehetne jobban kezelni és intelligensebben kezelni a rendszert. És ezáltal már átérek arra a pontra, amit a megül energiaforrásokról mondtak. Nem történnek túlságosan gyorsan a változások, és ezek eléggé előre láthatóak, felemmel előre láthatóak. A kérdés az az, hogy ezeket a különbözőséget, változásokat lehet-e kezelni? Igen, lehet, vannak erre megoldások. A kihívás az az, hogy mely megoldás lehetne a legjobb, melyeket kellene választani, és melyik a legköltséghatékonyabb, és melyikre kellene jobban koncentrálni. De egyértelmű az, hogy a hálózati infrastruktúra, a tárolás, a rugalmas kezelés, illetve az aktív hozzájárulás lehetne a válasz a különböző tényezőkre. A ritka földfémek kérdése, és ez a fotovoltaikához kötődik, vannak olyan elemek, amelyeket alkalmazunk a fotovoltaikában, de ha megvizsgáljuk a mennyiségét ezeknek, akkor ezek eléggé megfelelő korlátozott hatásban találhatóak, viszont ezeket lehet újra hasznosítani. És e, az iparág már foglalkozik ezzel, tehát ezzel kapcsolatban folynak a munkák. Beszéltek arról is, hogy Európa nincs elszigetelve, és vannak más országok, amelyeknek ugyanígy ebben részt kellene vennie. Egy hét múlva fogjuk az napenergia kapcsolatos stratégiákat előterjeszteni, és egyetemű az, hogy a piac nem Európára koncentrál, vannak olyan országok, amelyek hajtóerőt képviselnek, ez USA, India, Kína és Japán több más mellett. Tehát nem arról van szó, hogy Európa tesz valamit, és a többiek nem. E, Európának tovább kell mozdulni azért, hogy a versenyképességét megtartsa, és nehogy lemaradjon a többiek mögött. Végezetül Hibner asszony kérdésére reagálva két kérdést tett fel. Az egyik a, az energiaforrás árakról. Én a en, nemzetközi energiaügynökség áraira alapoztam, ők azt mondták, hogy csak ennek az árak. Viszont nő a szén ár, mert kevesebb szént igényel az USA, viszont az IA úgy gondolja, hogy Európában az erőforrás árak növekedni fognak, nem hogy csökkennek. A fotovoltaikai rendszerek ára 50%-kal csökkent az elmúlt 4-5 évben. Ez megtalálható minden statisztikában. Én az EPS statisztikára lapoztam, amit a szektortól kaptam, tehát az aktív vállalkozásoktól kaptam ezt a statisztikát, de ezt láthatjuk abban is, hogy milyen, mennyi tarifát kell fizetni a fotovoltaikáért. Ha megnézzük a, a 7 évvel ezelőtti díjakat, akkor 40-50 centről beszéltünk, most már 15 centről beszélhetünk eh, kilowatt per óránként, tehát eh,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 asszony. Én egy fontos felvetésre szeretnék itt reagálni, nevezetesen, hogy a fosszilis energiahordozók adják meg majd 2020-ra a rugalmasságot, amikor majd támogatják a nem mindig termelő új erőforrásokat. Amikor bef amikor befektetési döntések történnek, a kapacitást úgy építik ki, hogy az profitot hozzon. Ezek take or pay típusú szerződések, Emellett eh, felhasználói díjat kell fizetni azért, hogy eh, a hálózathoz hozzáférjenek. Hogyan lehet ezeknek az energiaforrásoknak a fenntarthatóságát fenntartani akkor, amikor a piac eh, nem érett? Vannak orfen költségek is, amelyekről szintén beszélnünk kéne. Nos,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 biztos mondott. A 25%-os széndiokszid kibocsátás um, 2018-ra megvalósul. Piaci alapú mechanizmusról van szó, ez az ETS, és egyben csökkenti a, csökkenti a kibocsátásokat, és ezt a célkitűzést időrendben meg is valósítottuk. Köszönöm, valóban. Most pedig megadom a szót a bizottságnak. Thank you, Madam Chair. I think... Köszönöm. Nagyon nehéz lezárni egy ilyen eh, meghallgatást néhány mondattal. Először is köszönöm a szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg két ágazatról, és aztán egy harmadikról is, a napenergia termelésről. Ez megmutatta, hogy milyen bonyolult témáról van szó, vannak nyitott kérdések, és elhangzottak célzások is azzal kapcsolatban, hogy hol kell még majd a jövőben eredményeket elérni. Itt említeném az új technológiákat, a kutatást, az innovatív termékeket, és beszéltünk arról is, hogy hogyan lehet tárolni az energiát, hogyan lehet átalakítani az egyik erőforrást másfajtává. Ezek mind fontos kérdések. Aztán majdnem mindenki szájából elhangzott az, hogy fontos iszonyatos pénzeket befektetni a hálózatba, az infrastruktúrába, mégpedig összekötetéseket kell kialakítani. Én azt gondolom, hogy nem szabad szem elől téveszteni a tágabb képet sem, az európai energia és klímapolitikát. És eh, hát erről szólt az első napi rendi pontjuk is, a belső energiapiac eh, kialakítása eh, különösen fontos. ez az alapja további európai fejlesztéseknek. Én április 1 -e óta foglalkozom ezzel a témával, de azt már most látom, hogy inkább fragmentálódik a piac, és nem pedig integrálódik. A parlament, a bizottság és az ipar együtt kell, hogy működjenek annak érdekében, hogy ezt a trendet megfordítsuk a felelősségi körök egyértelműek, a bizottságnak arra kell rábírnia a tagállamokat, hogy hajtsák végre és tartassák be a jogszabályokat. Hozzák létre a jogi kereteket. Mindaz, ami ma a vitában elhangzott, majd megtalálja a maga helyét, Addig, amíg az egységes piac nem alakul ki, akkor addig mindaz, amit, amiről most beszéltünk, nem találja meg a helyét a, a teljes európai energia és klímaváltozás politikában. Tehát be kell fejezni ezt a munkát, amit Ígértünk 2014-re létrehozni a piacot, 2030-ra pedig további célokat megfogalmazni. Az Európai Bizottság egy iratában egy nyilvános vitát indított, és arra bátorítanék mindenkit, hogy ebben vegyen részt. Minden olyan kérdés, amiről ma is szó volt, részét képezi annak. Beszéltünk a kapacitások piacáról. Akár egy külön meghallgatás témája lehetne. Egy képviselőnő, Hübner asszony azt mondta, hogy az ETS rendszer rendben van. Én azzal egyetértek, hogy az ETS alapvető célját elérte 2020-ig, valójában 0,9%-kal a célkitűzést túl teljesítjük. Ez is, és több más kérdés is, napirenden van tehát. Ugyanakkor ne veszítsük szem elől az átfogó célkitűzéseket. Közös, integrált energiapiacot akarunk kialakítani Európában. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük a szakértőknek és minden kollégának, aki részt vett a ma délelőtti munkában, a vendégeknek. A délutáni ülésünk három órakor kezdődik. Köszönöm.